napirendi pontról 11 óra 30-kor kerül sor. Ezzel pedig Fleszek alelnök úrnak adom meg a szót, hogy a regionálpolitikáról beszéljen, illetve arról a jelentésről, amely a szélesebb körű állami támogatási rendszerek részét képező regionális politikáról szól. Előad... Pane komisszári. Vare... Tisztelt kollégák, kedves biztos úr! Nagyon gyorsan hiszen rendkívül késő van már, és a bizottság is igen hosszú időn vett, a bizottságnak is nagyon hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy a jelentést elkészítsük. Mi azonban gyorsak voltunk, mert szeretük volna aláhúzni, mennyire fontos ez a téma. Rendkívül fontos, de a parlament a parlamenttel való konzultáció ellenére a normál jogalkotási eljárásban nem vehetünk részt. Ez, még egyszer aláhúzom, az európai döntéshozatal jelentős deficitje. Korrigálni kell hamarosan az elsődleges jogban. Almunia biztosan már vitatkoztunk erről a témáról, nagyon sok változtatásra van szükség a regionális támogatás szabályozásában, a bizottság eredeti verziójához képest ez a verzió most nagyon jó, a jelentésünkben ezt mi is aláhozzuk. És jelezzük azt is, hogy az Európai Uniós gyakorlatban is vannak jó példák, például a 45-ről 42 százalékra való változtatást szeretném jelezni, amely a nagyvállalatok tengervidékeken való jogosultságát illette, vagy pedig a vállalkozói tőke felhasználása az állami támogatások terén. Új beruházásokat hajtottak végre nagyvállalatok a tengeri térségekben is, és ezt is lehet már támogatni. Tehát ezek a lépések mind-mind a jó irányba mutatnak. Mégis nem tudunk egyetérteni azokkal a megfontolásokkal, amelyek a nagyvállalatok beruházásainak előnyeit, juttatásait illeti. Jelenleg e- ezekkel a megoldásokkal nagyon furcsa a helyzetet idéznénk elő, hiszen a kisvállalatok számára készültek eredetileg ezek a rendelkezések. Ha azonban egy nagyvállalat pályázik regionális támogatásra, az nem szükségszerűen jelenti majd azt, hogy a nagyvállalatnak több akadályt kell leküzdenie. Tehát ha a bizottság a szigorú szabályokról, a KKV-kkal kapcsolatos szigorú szabályokból sikerült egyfajta másfajta felfogással lazítani, akkor talán ugyanezt megteheti ebben a regionális támogatások kérdésében is. Almonia elnök úr, biztos úrnak megemlítettük azt, ami a jelentésben is benne van. Tudnék azt, hogy Almonia biztos úr úgy gondolja, hogy a kohéziós politika és a regionális támogatási politika nem szükségszerűen ki, kell, hogy kiegészítse egymást. Nos, én úgy gondolom, ez problémát jelentene, hiszen különböző mögöttes adatokkal dolgozunk, különböző támogatási térképekkel, szabályokkal dolgozunk a különböző európai intézkedésekkel kapcsolatban. Sőt, a határ is más a különböző szakpolitikai területeken. Tehát nincsen semmiféle egység, sem a határidők terén, sem a, az állami támogatások juttatásában akkor, amikor a kis, vagy visszavonásában, amikor a vállalatok áthelyezik székhelyüket. Úgy gondolom az új iránymutatók már jó irányban haladnak, de mégis sok mindent ki kell még egészíteni. Még nem sikerült például a bürokratikus hozzáálláson változtatni. Sokkal gyakorlatiasabbnak kell lennünk, és remélem, hogy a bizottság elfogadja ezt. Köszönjük, Köszönjük szépen az előadónak. Most a spontán felszólalások következnek. Sanchez Schmidt asszonynak adom meg először a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Idén második alkalommal foglalkozunk a regionális és kohéziós politika reformjával. Tudjuk, hogy az adófizetők pénzét nem lehet arra használni, hogy a nem produktív cégeket támogassuk vele. Ha állami támogatásról van szó, akkor ezt regionális módon kell megszervezni, és szigorú szabályok alkalmazása mellett, hogy ne sérüljön a verseny. Ugyanakkor el kell kerülnünk a delokalizációját a cégeknek. A bizottság ezért egymással ellentétes szélokat követ, mert amikor a régiókat próbálja segíteni, közben korlátozza az állami támogatás lehetőségét. Ezért meg kéne különböztetni egymástól egyes régiókban a kis és nagy cégeket. A nagy cégeknek ne legyen lehetőségük arányaiban magas állami támogatást kap, lépni, és különösen a határokon átnyúló projektek esetén legyen rugalmasabb a szabály. Kréve asszony kap szót. Köszönöm szépen. Valásek úr jelentését üdvözlöm. Árnyék előadója is voltam a témának. Múlt héten Vlaszek úr nak sikerült egy hatékony választ megfogalmazni összefogásban a bizottsági javaslatra. Ezen a fontos területen a Regionális Fejlesztési Bizottság mindig hangsúlyozza, hogy nagyobb átláthatóságra lenne szükség, világosabb összefüggés megteremtésére, az állami támogatásokra vonatkozó és a kohézióra vonatkozó szakpolitikák között. Álmunia biztos úr is beszélt erről. De azért is fontos ez, mert az állami és regionális támogatásoknak új rendszerre lesz az új költségvetési időszakban, és reméljük, hogy világosabb szabályok lesznek majd érvényben ezekre vonatkozóan, hiszen az európai intézmények szerepe elsősorban ebben a témában a keretek megfogalmazása. Bánki úr kapszol. Nem halljuk a felszólalót. Mi mikro? It's good. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! A jelentéstevővel egyetértek abban, hogy uh, talán nem most jött el a legalkalmasabb pillanat arra, hogy uh, az állami támogatások területi lefedettségét

Az Európai Unió szabályai, amelyek az állami támogatásokra vonatkoznak, egyik módja annak, hogy a társadalom az állam, illetve a gazdaság ügyeibe avatkozunk be. De ezt nem szabad a demokrácia elleni támadásként megélnünk, hiszen ezek a szabályok nem akadályozzák meg, hogy az állami szektor érvényesüljön szemben a magánektorról. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan multinacionális vállalat van például, amely azok után, hogy megkapja az állami támogatást szépen áthelyezi székhelyét egy másik országba, és munkanélküliséget hagy maga után. Ne felejtsük el, hogy ebben az esetben elsősorban egy igazi, valódi kohéziós politikára van szükség, olyan állami beavatkozásokra, amelyek megfelelnek a szabályoknak. Köszönöm elnök úr a szót. Amikor állami támogatásokat jól alkalmazzák, akkor ezek hozzájárulhatnak a versenyképesség javításához, a növekedéshez ezért ezeket az állami támogatásokat elsősorban az alacsony fejlettségű régiókba kell irányítani, és azokba az ágazatokba, amelyek növekedés generáló hatásúak. Úgy kell megreformálni az állami támogatások rendszerét, hogy közben figyelembe vesszük a jelenlegi válság tanulságait. A legfontosabb prioritás a munkanélküliség, a fiatalok munkanélküliségének csökkentése kellene, hogy legyen. Nyilván a költségvetési források ehhezek tagállamonként és EU szintjén is kevesek, ezért kell az alkalmazás hatékonyságának növelésével segíteni a helyzetet, azzal például, hogy a nemzeti hatóságok jobban együttműködnek, az értesítési rendszereket pedig jobban működtetjük. Köszönöm szépen. Semeta úr képviseli a bizottságot, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr tisztelt képviselők! Üdvözlöm Flaszak úr jelentését, amelynek címe a regionális politikáról egy szélesebb körül állami támogatási rendszer részeként. A Regi Bizottság saját kezdeményezésű jelentése ez, ugyanakkor viszont az EKOM Bizottság, illetve a Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményét is figyelembe vette. A jelentés olyan kérdéseket azonosít, amelyeket a bizottság is nagyon fontosnak tart a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Az iránymutatásoknak egyébként az a célja, hogy a hátrányos helyzetű régiókat felemelje, és azt is biztosítja ugyanakkor viszont, hogy ezek a támogatások nem torzítják a versenyt, illetve a belső piacot lehetővé kell tenni a bizottság számára, hogy olyan esetekre összpontosítsanak, amelyeknél a nagymértékű támogatásokat valóban a gazdaság fellendítésére használják fel. A tömeges mentesítéseket pedig a támogatások összegére kell vonatkoztatni. Az EU kohéziós politikája, illetve az állami támogatások politikája alapvető fontosságú, ezért az összes ezzel kapcsolatos szabály felülvizsgálata hozzájárul ahhoz, hogy a hatékony végrehajtás biztosítsa a kohéziós politika esetében. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az EU kohéziós politikája, illetve az állami támogatások ellenőrzésének politikája két eltérő politika. Nyilván koherensnek kell lenniük, de nem szabad megegyezniük. A reform egy másik eleme, amely a jelentésben is szerepel egyébként, az a nagyvállalatoknak nyújtandó támogatások korlátozása, mint például a beruházási projekteknél a tengermenti régiókban. Ez ugyanis a verseny torzításához vezethet, és kevésbé jó felhasználása az állami pénzeknek, mint például a KKV-be való befektetés. Hogyha figyelembe vesszük az Európai Tanács megállapításait, 2013. februárjából, illetve miután meghallgattuk az érdekelt feleket, úgy döntöttük, hogy az általános lako- lakossági lefedettséget megemeljük, ugyanis a 27-ek lakosságának legalább 45%-ára fogunk központosítani, illetve a makrogazdasági kiigazítási programokra, ebben az esetben pedig 47%-os lesz az általános lakossági lefedettség. Úgy gondolom, hogy a támogatást részesült területeknél lehetővé teszi, hogy elsősorban olyan régiókra összpontosítsunk, amelyeknek valóban szüksége van a támogatásra, mint például határmenti régiók, szigetek, illetve más hátrányos helyzetű területek. Az új szabályok elfogadását június második felére tervezzük. A jelentésben is javasolták, a bizottság ez alapján, illetve ez szerint az új szabályokra vonatkozóan 2014. júniusáig biztosít arra lehetőséget a tagállamok számára, hogy felkészüljenek az új szabályok életbeléptetésére. A bizottságban, az Európai Bizottságban még mindig tárgyalás tárgyát képezi ez a téma, és változások lehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel e pont e, vitáját lezárom, holnap 11 óra 30-kor kerül sor a szavazása. Az utolsó napi rendi ponthoz értünk, és az utolsó vitához, ez Higgins úr jelentése. Az Európai Elektronikus Útdíja szedési szolgáltatással és a könnyű személygépjárművekre vonatkozó matricás rendszerrel kapcsolatos